Good morning, dear colleagues. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindenkinek. Kezdjük a közös Econ Afko szakbizottsági ülés. Nagyon örülök, hogy én lehettek a társ levezető elnöke ennek az ülésnek, Anuta, Danuta Hübnerrel. Úgy veszem, hogy elfogadtuk a napi rendet, nem látok különösebb ellenvetést, nincsenek bejelentések, nagyszerű. És akkor közvetlenül léphetünk is tovább a következő témára. Nevezetesen a 22-es cikk módosítása az Európai Központi Bankok rendszere és az Európai Központi Bank szabályozó jogszabályában. A szokásos jogszabályalkotási eljárás keretében az EKB alapító okirotának a módosítására vonatkozik. Ezzel szorosan kapcsolódik eh, egy másik témakörhöz, eh, az EU és harmadik országbeli KP-kkel kapcsolatosan. Itt van eh, Mátó úr és a társ előadó. Először Dánutárnak megadom a szót. Köszönöm szépen. Én is szeretném üdvözölni azokat, akik az AFKO részéről eljöttek ma. Ahogy Roberto ma elmondta, a 22-es cikkről és ennek a módosításáról tanácskozunk ma. Emlékeztetnék mindenkit, hogy az EKB tavaly június 22-én egy ajánlást adott ki tanácsi és parlamenti határozatra az alapítókirat 22. cikkével kapcsolatosan. Ez kiegészíti a bizottsági javaslatot, amely június 13-án született tavaly, ami az emírt módosítja a CCP-k felügyeletével kapcsolatosan. A központi bankokat megfelelően be kell vonni a CCP-k eh, szabályozásába. Az LKB két fő okot állapított meg erre vagyis hogy miért kell fokozott szerepet adni a kibocsátó központi bankoknak. A CCP-k használata egyre inkább növekszik, és a fontosságuk is az Európai Unióban és globális szinten is, és ez kockázatot teremthet, rendszer szintű kockázatot, és a kifizetési rendszert, valamint a monetáris politikák végrehajtását érintheti ezt. Az Európai Unióból az Egyesült Királyság kilépése is hatással lehet az eurórendszer teljesítményére. Itt ez a kiindulási pontja ennek a témának. Egyértelművé vált, hogy az európai rendszer a központi bankok rendszere, valamint az Európai Központi Bank jelen formájában nem teszi lehetővé, hogy az eurórendszer azt a megfelelő, felel, azt a felelősséget vállalja magára, ahogyan azt a bizottsági javaslatok megfogalmazzák. Bizonyára emlékeznek, hogy ez kapcsolódik a 2015-ös bírósági határozathoz is, amely szerint az LKB e nek nincsen szabályozó hatásköre az elszámolási rendszerrel kapcsolatosan, és így az új feladattal kapcsolatosan az EKB javaslatot tett az alapítókirat módosítására. A bizottságnak van véleményezési hatásköre. Pozitív véleményt adott a bizottság már ami a jogállás változását illeti. Ennek alapján az LKB jogállását kell módosítani ebben az összefüggésben. Az Európai Parlament itt lépett a folyamatba, itt tartunk most. Az első eszmecserére lesz most, kerültünk most sor. A két szakbizottság érintett, nem csak tartalmilag, hanem intézményes, alkotmányos szempontból és bizonyos érveket ugyanis figyelembe kell majd vennünk mindkét oldalról. Két megfontolás érdemes még meggondolásra alkotmányos szempontból, illetve tartalmi szempontból is. Ennek a, az alkotmányos dimenziónak az első eleme ahhoz kapcsolódik, hogy meg kell tartanunk a meglévő intézményes egyensúlyt, amit a szerződések is megfogalmaznak, Ezzel alapján működik az Európai Unió. Gondoskodnunk kell arról, hogy az EKB szabályozási jogkörei a rendeletek kiadására is kiterjed, vagyis szem előtt kell tartanunk minden szereplő hatáskörét, illetékességét, és el kell kerülni az egymással ütköző szabályok párhuzamos létezését. Szem előtt kell tartani, hogy a különböző intézmények között ne teremtsünk merev hierarchiát. Alkotmányos dimenzió kontextusában úgy gondolom, hogy a tárgyalások eredményeit az LKB alapító kiratával kapcsolatosan összhangban kell tekinteni az emír módosításra vonatkozó tárgyalások eredményeivel. Most van a módosításnak a folyamata a célegyenesben. Az emér tárgyalásoknak bele kell kapcsolódnia az eh, statutumra vonatkozó, a jogállásra vonatkozó tárgyalásokba, a kettőnek egymással összeegyeztethetőnek, koherensnek kell lennie. Ez a fajta következetesség nem jelenti a teljes összehangolást, a jogi normák két különböző szintjéről van itt szó. A szabályok hierarchiáját is figyelembe kell vennünk az alapító irat jelenti a legmagasabb jogforrást, amely az Európai Központi Bank hatásköreit szabályozza. És funkcionálisan ezt lex generalisnak tekinthetjük, az emér lex specialis ebben az összefüggésben, hiszen konkrét témákkal foglalkozik, nevezetesen a CCP-k szolgáltatásai, tehát jogi biztonságra van szükség, és korlátozni kell a CCB hatáskörét, de ezt nem lehet preskriptív zárt listával megtenni. For, uh, uh, for the... E- Egy ilyen listát meghatározhatunk az emir módosításra, de meg kell tartani a statutumban a megfelelő magas szintet, hogy az emir kompatibilis lehessen ezzel. Ez persze nem zárja ki a változásokat az emérben sem. Usual in the European legislation we have to face hopefully successfully this challenge. Remélhetőleg sikeresen szembenézhetünk ezzel a kihívással, rugalmas szabályokat tudunk megállapítani, megfelelő döntési jogköröket, és a központi bank hatásköreinek meghatározásával tisztázni tudjuk a helyzetet, és a váratlan helyzetekre is fel tudunk készülni. A tartalmi megfontolások alapján azt javasolnám, hogy módosítsuk tovább a, a bizottsági módosító indítványt, amit tavaly mutattak be, azzal, hogy az új hatáskörök, amelyeket az EKB kap, úgy kerülhessenek gyakorlásra, ahogyan azt a társjogalkotók eldöntötték és szeretném lényegesen csökkenteni az LKB hatáskörét azzal, hogy széles tevékenységi listát határozunk meg, mint a marzsok vagy a biztosítékok, ahol a központi bank szerepet kaphat, de ez nem kimerítő lista volna, hanem példálózó. És a harmadik fontos dolog az előrelépés tekintetében tartalmilag, az, hogy legyenek rendelkezések a vészhelyzetekről is, a sürgősségi helyzetekről, a központi bank kapjon ilyen hatásköröket is, azok a hatáskörök volnának ezek, amelyek esetében a pénzügyi eszközök elszámoló rendszere olyan helyzetbe kerül, hogy az lényegesen károsíthatja a pénzügyi rendszert tudatában kell lennünk, hogy párhuzamos munka folyik, néhány szünettel a tanácsban, úgyhogy nyomon kell követnünk azt, hogy hogyan lépnek a társjogalkotók. Köszönöm. Nuta. Köszönöm, Danuta. Most a társelőadója Gabriel Matóé a szó. Köszönöm szépen. Ahogyan Danuta nagyon jól elmondta, ez nagyon fontos téma. Teljesen egyetértek azzal, amit az társelőadó elmondott, aki nagy szakértője ezeknek a kérdéseknek. Én nem is hiszem, hogy tovább kell részletezni ezt az álláspontot. Nem az a cél, hogy kötelező értékeléseket fogadjon el az LKB, korrektív intézkedéseket ugye tehet, szoros együttműködésre van szükség az Európai Unió többi intézményével, de a javaslat azt is tartalmazza, hogy amikor szükséges az eurozóna stabilitása érdekében, akkor szabályozói jogkört is felvállalhat az EKB, illetve további előírásokat fogalmazhat meg. A központi bank már elmondta, hogy ezt az új feladatot csak monetáris politikai célokból alkalmazhatja, hiszen ez a fő feladata. A bizottság kiadott egy pozitív véleményt, amelyben kifejtik, hogy a pénzügyi eszközök elszámolására nagyobb hatáskörre van szükség, de az EKB javaslatában beszélt arról, hogy koherenciára van szükség a szabályozási hatáskörök között, amelyek az LKB-t, e a parlamentet, illetve a bizottságot illetik a kompenzációs rendszerekben, vagy elszámolási rendszerekben. Az Emir 2 kettő tárgyalásai most haladnak, ezeket a lépéseket is figyelembe kell vennünk. Ezt a két ügyet paralel, egymással párhuzamosan kell kezelni. Az EKB javaslata fontos változást jelent a jogállásban és az alapítókiratban, de így jobban be tudja tölteni azokat a funkciókat, amelyeket a jogszabály rá szab az emír területén is. Nagyon fontos, hogy a központi kibocsátókat jól szabályozzák. A pénzügyi válság nyomán már bizonyos intézkedéseket elfogadtunk, de egyértelmű, hogy még bizonyos módosításokra szükség van, hogy koherensebb, szigorúbb legyen a felügyelet a CCP részéről Európában és harmadik országokban, és a három említett elem között említette Danuta azt is, hogy a sürgősségi helyzetekre is reagálni kell. Tehát ilyen jogköröket kell megfogalmazni. Componente, comparto plenamente la importancia Társelőadóként teljesen egyetértek az, hogy nagyon fontos, hogy az LKB nagyobb jogköröket kapjon. Ez fontos és egyre nagyobb jelentőséget nyerő funkció. Különösen fontos következményei lesznek az Egyesült Királyság kilépésének, az elszámolási rendszerre vonatkozólag. Majd megpróbáljuk hónap végére elkészíteni a tervezetet. Ahogyan Danuta elmondta, és nagyon igaza volt, ez alapvető jelentőségű téma, hiszen alkotmányos kérdéseket is érít, ezért most várjuk a jogi szolgálat véleményét, hogy tudjuk, hogy pontosan milyen premisszákból kell kiindulnunk. Köszönöm. Köszönöm. Most az árnyék előadóké a szó. Pervans Peres. I think I'm the... Eh, én vagyok az árnyék jelentés készítő mindkét ö, bizottságban, úgyhogy így egy kicsit ö, időt nyerhetünk. Nagyon köszönöm, hogy megszervezték ezt a lehetőséget egy olyan témában, ami rendkívül fontos, de úgy gondolom, hogy az Emir 2-t várjuk, de hiányzik számomra egy része az információnak, mert az eddig végzett munka ebben a témában jó néhány kérdést vetett fel, amelyet a mi jogi szolgálatunknak már közvetítettünk, hogy vizsgáljanak meg közelebbről, és azt hiszem, hogy több mint két hónapja, ha csak nem tévedek, tettük fel ezeket a kérdéseket, és még mindig nincs semmi válasz. Pedig rendkívül aktuális kérdésekről van szó, főleg azért, mert tudjuk, hogy minden összes többi intézmény jogi szolgálatát is mobilizálták ebben, ennek érdekében. Nem igazán azért, hogy konkuráljanak egymással, hanem azért, hogy a gyakorlatban, és ez érdekes lehet, megint csak nem, hogy nem versenyt szeretnénk a jogi vélemények között, hanem kiegészítő jelleget Sajnos nem kaptuk meg azonban a határidőre a jogi szolgált véleményét, és így kell az első eszmecserét lefolytatnunk. Pedig jó lenne, ha minél előbb így lenne ez. Na, úgyhogy csak úgy pifre tudunk most beszélgetni. Ott van a bírósági határozat egyrészt, amely a központi bankot kötelezi természetesen a jogalkotókkal együtt, hogy az alapszabályt módosítsák, kettős kontextuson belül, ezeket már említettem, először is a különböző CCP-k, szerződő felek jelentőségének növelése, növekedése miatt figyelembe kell venni a kockázatot, ami ez jelent, amit ez jelent, a piac alakulását, a válság hatásait, Végül pedig a harmadik dolog az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból, amely felveti azt a kérdést, hogy mi a helyzet a felügyelettel, illetve hogyan működnek ezek a szerződő felek, amelyek az Európai Uniós jogszabályozáson kívül kerülnek, beleértve az Egyesült Királyságot, stb. Nos, úgy gondolom, hogy intézményünk mindig is védte a központi bank függetlenségét, és úgy tűnik, hogy hazában sem keresi senki eh, ennek megkérdőjelezését, nevezetesen a központi bank függetlenségét, ezt mindig jól megértettük. Azonban ebből jön az a kérdés, hogy hogyan kapcsolunk egy eh, központi banki tevékenységet egy eh, esetleges jogalkotási fejlődéshez, ami úgy tűnik számomra azért legitim kérdéseket vet fel. És a központi bank bizottságnak végül is jogosan vannak aggályai. A 22-es cikk a bizottság által javasolt formájában való megváltoztatása miatt. Értem, amit Danuta Hübner mond. Egy adott időpillanatban volt egy olyan megoldás, ami valóban problémát jelenthet, hogy bemásoljunk a 22-es cikkben az Emir 2-ből egy részt, olyan sajátos területekre gondolok itt, ahol közvetlen fellépésre van szükség a központi bank részéről, annak érdekében, hogy biztosítsa a stabilitását, a biztonságát a kifizetéseknek, mert gyakorlatilag erről van szó, ami a kompetenciáit illeti. Úgyhogy nyitott vagyok egy olyan szövegezésre, amely az elveken alapul, de úgy gondolom, hogy gyakorlatilag az egyensúlyt ez a pont teremtené meg. És végül is az elvekben kell megegyeznünk először is. Egyrészt előre kell lépnünk, a 22-es cikk és az Emir 2 terén, olyan sorrendben, ahogy akarják. Kettő, a központi bank tevékenységét egy kettes szintű jogalkotás nem határozhatja meg, ami megkötni a kezét a napi munkájában. Harmadik pont, egy kicsit világosabban kellene látnunk azokat a tevékenységeket, funkciókat, a standardokat, a szabályozók, a rendeletek vonatkozásában, ahol fel kell, hogy lépjen a központi bank. Aztán van egy negyedik gond is, ezt még kiegészítésképpen elmondanám, nevezetesen a, az a mód, ahogyan a rendelet javaslatokkal megkeresik az Európai Parlamentet. És hogyan lép fel? Látom, az elnök úr rám néz. Nagyon jól emlékszünk a központi banki javaslatokra azon területeken, ahol az Európai Parlament legitim módon felléphetett volna. Ugye a dolgoknak ezt az aspektusát is meg kell vizsgálni a javaslatban, de eddig ezt nem említette az előadónk, de biztos vagyok benne, hogy gondol rá. Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm. A konzervatívok részéről van itt valaki? Igen. Köszönöm szépen, elnök úr, és az általam kifejezett nézetek, Szendel Lunsznak, az árnyék előadónak a nézetei, ő nem tud itt lenni ma, de átadta nekem a mondani valóját, amit szeretnék olvasni. Tehát ennek a jelentésnek a tartalmáról már szó esett itt ma reggel, de az árnyék előadó úgy gondolja, hogy a 22-es cikket módosítani kell az alapokmányban annak érdekében, hogy a központi bank a központi szerződő feleket megfelelően szabályozhassa. Teljes mértékben egyetért a bizottsággal ebben, a célkitűzései a központi banknak teljes mértékben összeegyeztethetők kell, hogy legyenek a jelenlegi jogalkotással, ami az emérnek a felülvizsgálatát illeti. Az árnyék előadó úgy gondolja, hogy csak az erre vonatkozó szorosan vett módosításokat kell figyelembe venni, ehhez azonban megfelelő keretre és jogi eszközökre van szükség annak érdekében, hogy módosítható legyen. Az árnyék előadó érti, hogy jog bizonytalanság uralkodik jelenleg, és várja a jogi szolgálat véleményét, és várja, hogy hogyan interpretálja a javasolt változtatásokat, mielőtt folytatnánk a vitát. Végül az árnyék előadó úgy gondolja, hogy szívesen együtt működik az árnyékelődókkal ezügyben. Köszönöm szépen. Morten Messerschmidt nincs itt, ha jól gondolom. Itt van, de nem akar hozzászólni rendben. Akkor Alda, Jörens úr nincs itt, nem tudom, vagy én nem látom. Jacek úr, köszönöm szépen, elnök úr. Van egy bírósági döntés a központi bank 22-es cikké, alapokmánynak 22-es cikkéről, és figyelembe véve a válságot, illetve a potenciális hatásait a központi szerződő felekre bizonyos országokban, nagyon fontos, hogy a központi bank tudja biztosítani a monetáris stabilitást ezért aztán az ALDE frakció általában véve támogatja a központi bank azon kérését, hogy módosíthassa az alapok alapokmányának 22-es cikkét. Ugyanakkor viszont, ahogy a bizottság is ismertette, a központi bank saját maga fogalmazta meg a 22-es cikknek a módosítását, ez konfliktust okozhat a jogalkotókkal, illetve a parlament és tanács által elfogadott jogi aktusokkal. Annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, mi úgy gondoljuk az ALDE részéről, hogy a lehető legszűkebbre hagyjuk a jogkört, a hatáskört, annak érdekében, hogy az EKP elláthassa a funkcióit, céljait, anélkül, hogy összeütközésbe kerülne a többi eu intézmény jogköreivel. Köszönöm. It's you probably you okay. go Goe. Sven Gigold. Sven, Sven Gigold. Igen, megváltozott a hozzászólási rendszer. Igen, nos. Rövidre fogom Általában véve támogatjuk az LKB-val kapcsolatos ajánlásokat, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság nagyon hasznos tisztázásokat végzett, figyelembe véve a bíróságnak a döntéseit, nagyon józan javaslatok ezek. Egyetértünk a bizottsággal, mi szerint az általános jogi keretekbe beilleszthető legyen a cikk módosítása. Amit a raportőr és az AFKO elnöke mondott, Danuta, természetesen a részletekbe belemerülhetünk, de az fontos, hogy ne legyen zárt a lista. Igen, nyílt listát szeretnénk, és amikor a vészhelyzeti felhatalmazásokról esik szó, az emir 2-t is figyelembe kell venni. Tehát a kérdés az, hogy akkor nem kellene inkább megvárni az emir felülvizsgálatot előbb, nem kell, így elkerülhetnénk a munka megduplázását. Hatékonyabb lehetne a munka, hogyha az emir 2 felülvizsgálatának keretében végeznénk ezt a munkát de mivel egyetértünk nagyjából ezt kivéve. Viegas úr, Igen? Nos, eu não, não recebi uh, informação do, do relator. Nos. Attól törtök, hogy az árnyékelődő semmilyen megbízással nem látott el, mert azt remélte, hogy itt tud majd lenni. De egyértelmű, hogy vannak itt akkodalmaink, és biztosítanunk kell azt, hogy a pénzügyi rendszer fejleményeivel lépést tartsunk. Viszont állandóan kreatív megoldásokat talál a pénzügyi rendszer, folyamatosan fejlődik, folyamatosan keresi a kiskapukat az intézmények által megállapított jogrendszerben. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezzel az állandó mutáló és változó szörnyel fölvegyük a harcot. A bíróság döntése értelmében fenntartásaink vannak a kérdést illetően, hogy vajon megfelelően föl tudjuk-e venni a módosítás keretében a harcot az árnyék bankolással és a pénzügyi rendszer visszaéléseivel. Szerintem eh, állandóan le vagyunk maradva. Úgyhogy nem ellenezzük ezt a jogszabályt, de szkeptikusak vagyunk, hogy vajon el tudjuk-e érni azt, hogy a pénzügyi rendszer kiskapuit megszüntessük, és jobban tudjuk-e ellenőrizni ezt a rendszert. Elnök, köszönöm. IFTT kollégák nincsenek itt. Castaldo kolléga sincs itt. Monó úr. Akkor nem. Akkor spontán hozzászólások, Thomas Mann. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, úgy látom, nagy az egyetértés a bírósági döntés értelmében. Egyértelműen, hogy az alapokmány 22-es cikkét módosítani kell. Itt nagy az egyetértés. Az előttem szólónak is mondom ezt, hogy az, hogy szükség van-e erre, illetve hogy valósítjuk ezt meg, nagyon fontos, hogy az Európai Központi Banknak a függetlenségét tiszteletben kell tartani. Amikor az LKB új jogköröket kap, akkor hogyan érjük el azt, hogy csak a felmerülő problémák megoldására használja ezt fel, csak a pénzügyi piacoknak a rendbetételére, és nem politikai célokra? Ez a kérdésem. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Kivételesen. Pervans. Csak egy kis megjegyzésem lenne. Elfelejtettem mondani. A tanácsból van itt valaki? Vagy a bizottságtól? Hol állnak jelenleg a vitát illetően? Jó lenne tudni, hogy lássuk, hogy hol tartanak. Nem tudom, bizottság, én azt tudom a tanácsról, hogy a tanácsban semmi sem történt ez ügyben, de lehet, hogy a bizottság esetleg tud valamit? Would ah, you like, would you like to say something? Akkor szeretne a bizottság valamit mondani? És kérem Beres asszony kérdésére, hogy a tanács hol tart. Igen. A bizottság ajánlja és támogatja az LKB alapokmai módosítást, azért, mert a központi szerződő felek egyre fontosabbak, de kockázatosak. Második a Brexit fényében nagyon fontos ez a módosítás, ezért javasolta maga a bizottság is, hogy az LKB új szerepet kapjon. Harmadik sorban pedig a bíróság egyértelmű. Az LKB-nak csak a kifizetési rendszerek, de nem az elszámolási rendszerek keretében van új jogköre. Az LKB ezeket a jogköröket is, hogyha szeretné módosítani, akkor ahhoz a 22-es cikket módosítani kell. De a bizottság azt is eh, nyilvánvalóan tette, hogy következetesnek kell lennünk, és el kell kerülnünk ennek a háznak és a tanácsnak a döntéseivel való összeütközést. Az LKB alapokmánya kiegyensúlyozott kell, hogy legyen ennek módosítása, nem szabad, hogy ez érintse az LKB függetlenségét. Vigyáznunk kell erre. A tanácsban folyik a munka. 18 perc múlva be tudok számolni az eredményről, mert 18 perc múlva találkozik megint a tanács múlcsi munkacsoport, és arról fog szólni a megbeszélés, hogy az LKP jogköreit kiterjesztők meg fogják vitatni, hogy milyen területeken. Erről szól, vita, szól a vita, de arról nem, hogy bővíteni kell az LKB jogköreit. Úgyhogy ennyi tudok mondani, lehet, hogy a mai nap végére születik más fejlemény is elnök Rendben, Röviden, először is a nagy többség támogatja a 22-es cikk módosítását, úgyhogy úgy tűnik, hogy a három intézmény egyetért az ügyben. Másodszorban úgy tűnik, hogy a parlamentben egyetértünk abban, hogy nem szabad felborítani az intézmények erőegyensúlyát. Tehát értjük, hogy ez nagyon nagy kihívás. Azon kívül a megszövegezést illetően, hát ezt úgy kell megfogalmazni, hogy nehogy kiskaput nyújtsunk úgy kell megfogalmaznunk a módosítást, hogy az EKB hatékonyan léphessen fel bizonyos kérdésekben, de ugyanakkor ne legyen a lista zárt, kimerítő jellegű, mert tudjuk, hogy a valós élet fejleményeket hoz, amit előre nem láthatunk és nem tudjuk mindig módosítgatni az alapokmányt, úgyhogy nagyon fontos, hogy erre figyeljünk. Ez egy nehéz kérdés, de remélem, hogy sikerül elérni. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Econ elnökének nem tudom. Társelődő, Mátó úr. Köszönöm. Nem is tudok már hozzáfűzni semmit, mindenkinek köszönöm a felszólalást, a reform nyilvánvalóan szükséges és egy jogi véleményre is szükség van, ami kijelöli az utat egy kicsit, és ahogy a minden uh, frakció is elmondta, én is az első felszólásom, hogy a ccp nagyon fontosak. A Brexit uh, kihatásait is figyelembe kell venni. Meggyőződésem, hogy nagyon jó jelentést fogunk készíteni. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm. Akkor az ütemterv. Hello to say that, um, uh, which is uh, uh, to be confirmed and one. Akkor a jogi szolgálat véleményét még várjuk, addig nem tudjuk az ütemtervet véglegesíteni, úgyhogy kérjük a jogi szolgálatot, hogy a nehéz munkájukat, tudjuk, hogy nehéz, azt fejezzék lassan be, és várjuk a véleményeket szükségünk van erre. Jelenleg az terv szerint március 28-a, április 24-e bemutatás, május 2-a módosítók, május 24-e módosítókról szavazás, júniusban végleges szavazás, és utána ez elég időt hagy nekünk arra, hogy a végleges terméket bemutassuk. Hát reméljük, hogy a határidőket nem kell módosítanunk. Úgyhogy köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk ezt a rövid, de nagyon intenzív közös ülést. Most pedig az Econ ülés következik.